Uh, good afternoon, dear Jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A ülésünk az interneten webstreamolva van, tehát ne várjunk túl sokat a kezdettel, hiszen aki esetleg uh, interneten hallgat minket, uh, hallja. Három óra múlt tíz perccel, tehát itt az ideje, hogy elkezdjük a megbeszélést. Tehát Nagyon érdekes napirendi ponthoz érkeztünk. A következő egy órát fogja igénybe venni ez a napirendi pont. A luxemburgi elnökséggel találkozunk, és Mark Hansen Luxemburg kutatásért felelős államtitkának a látogatása. Miniszter úr, miután itt járt a miniszterelnökük ma délelőtt, nagyon elégedettek voltunk azzal, hogy itt vannak velünk, és nem csak a kutatásért, hanem az innovációs politikáért is felelős. Számunkra ez nagyon fontos. Hmm, néha ez fontosabb is lehet, az ITRE szakbizottságban, tehát mi vagyunk felelősek a kutatásért, innovációért. Nagyon szorosan együttműködünk a biztossal is, aki a kutatásért és az innovációért felelős. Most eljött az ideje, hogy a terület prioritásairól szóljunk a luxemburgi soros elnökség alatt. Tehát öné a szó. Kérem, tájékoztasson minket néhány megjegyző, néhány bevezető megjegyzéssel. Monsieur le Président, chers membres de la Commission. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt uh, itt tagok, hölgyeim és uraim. Gondolom önök is tudják, július 1-én uh, Luxemburg átvette az Európai Tanács uh, vezetését 12. alkalommal. Engedjék meg, hogy beszámoljak önöknek a Luxemburg, luxemburgi elnökség prioritásait a kutatás kapcsolatban, ami biztos hozzájárul majd a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Az egyik prioritása a 2015-ös év második fél évére a Luxemburgi elnökségnek. Nagyon fontos az európai kutatási térség, ennek vezetése, a nemek közötti együttműködés, a kutatásban a nők megjelenése, illetve a kutatás integritása. Mielőtt azonban a lényegre térnék, Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a luxemburgi nemzeti kutatási rendszerről. Három nagy állami kutatóközpontunk van, ezeket a 80-as évek végén hozták létre, egy egyetemünk, amely csak 12 évre tekint vissza, és pillanatnyilag 315 millió eurós éves állami támogatásban részesülünk, a kutatási központokban 2000-ben csak 27 millió volt. Ma 3000 fölötti a kutatók száma, akik Luxemburg és szeptemberben egy nagy eseményt fogunk ünnepelni. Akkor fogjuk felavatni azt a központot, amely egyedüli kampusz, nem csak új létesítmény, hanem a kutató vállalatok gyűjtőhelye. Itt a magán szféra jelenik meg, erre büszke vagyok. Nézzük az európai témákat és a luxemburgi elnökséget. Az európai kutatási térség kidolgozása szíve ügye a luxemburgi elnökségnek. Nagyon fontos ez. A luxemburgi elnökség szeretne javítani a koordináción, a különböző kutatásra vonatkozó politikák koherenciájával. A kutatás politikai célkitűzésé vált explicite módon az Európai Unióban. A bizottság és a tagállamok partneri kapcsolatban járulnak hozzá a fejlesztéséhez. 2013 óta az Európai Bizottság ebben a kutatási térségben politikai kontextusban és a 28 tagállamban elért eredményekkel jelentést készített. A kutatás és innováció továbbra is fragmentált, ezen kívül feltüntették azokat az akadályokat is, amelyek ez elé hárulnak. Annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten, tehát hogy ne legyenek ilyen fragmentáltak a kutatóközpontok, az Európai Unió és a Bizottság egy ERAP nevű szervezetet hozott létre, és az elmúlt másfél év során egy útmutatást dolgozott ki a 2015-20 közötti időszakra. A május 29-i csúcsa lett elnökség alatt ezt el is fogadta, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek pozitívan hatanak a kutatásra, az innovációra, annak érdekében, hogy ez a térség kialakuljon. A nemzeti útmutatásokat is el kell fogadni a tagállamoknak 2016-ra, az ERAK pedig 2015 végére egy csomó olyan útmutatót fogalmazott meg, amelyek a különböző szakpolitikák terén értékeli, hogy milyen szinten állnak a prioritások. Mielőtt a kormányzásra, a struktúrára térnék rá, és a konzultációra, eh, engedjék meg, hogy az útmutatás negyedik prioritásáról szóljak, nevezetesen eh, a nemek közötti egyjogúság, illetve a nők, férfiak bevonása kutatásba. Ez a téma, az két téma közül az egyik eh, fontos téma, amelyről jövő héten kedden, július 21-én Luxemburgban tárgyalnak majd a miniszterek, melynek ö, elnöki posztjait ö, kiváltságos helyzeten, helyzetben vezethetem. Az Európai Parlament tegnap elfogadott egy jelentést, amely lehetővé teszi azt, hogy azok a nők, akik korlátokba ütköztek eddig, láthatatlan korlátokba, átléphessenek ezeken. Július 14-én el is fogadták ezt, és ez aktuális téma most az Európai Parlamentben. Második aktualitás, ezt szeretném jelezni, egy újságcikk a Der Spiegelben, ezt elhoztam önöknek. Az eheti ö, példány Madame Christine Műszland Mozart és Műszland Mozart no, két Nobel-díjas nőt ö, állít a cikk középpontjába, akik a kutatás, a tudomány és az innováció terén tevékenykednek. A legjobb elméket kell mindenképpen megnyernünk magunknak, emberi erőforrást, akik jól képzettek. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a nők a vezető posztokon kisebbségben vannak, akár csak a döntéshozó testületekben. Ez különösen igaz a kutatásban, ahol egyértelműen sokkal kevesebb nő tölt be felelős posztot. Az elmúlt évszázad során, e, évtized során a luxemburgi elnökség mindenképpen prioritásként célozta meg ennek megváltoztatását is. Ezen kívül az elnökség a nemek közötti egyen jogúság terén intézményes szintű változtatásokat is szeretne, az értékelés, a kiválasztás átláthatóvá, nem diszkriminatívvá tételével és kiválólag a kiválóságon alapulva. Ezért intézményes változtatásokra van szükség a nemek közötti egyenjogúság megteremtés érdekében, illetve politikai reformokra. Végül a vitát követően, majd a jövő heti keddi ülést lezárva a tanács konklúziói között is megjelenhetnek ezek az erőfeszítések. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Csak azt tudom hangsúlyozni, hogy konzultatív jellegű ez a feladat, és a luxemburgi elnökség alatt abszolút fontosságú a konklúziók végrehajtása, amelyeket május 29-én fogadtak el. A versenykép tanács azt kérte, hogy ebben az évben decemberben záruljon le ez a ciklus elnökségünk során. Szeretnénk is a konzultatív reformokat bevezetni, több témában hiszen ö, nagy az egyetértés ö, avval kapcsolatban, hogy szükség van ilyen reformokra. A luxemburgi elnökség a tagállamokkal és a bizottsággal együttműködve a december 1 csúcsra próbál előkészíteni konklúziókat, és az ERAK, amely a feladatokat kitűzi és meghatározza, illetve az, azokat az útmutatásokat, amelyek mentén a térséget ki kell alakítani. Aztán jön a stratégiai orientációja az eráknak, meg vagyunk győződve arról, hogy a konzultatív struktúra mindenképpen ellátja feladatát, és várjuk a tagállamok és a bizottság tanácsát. Ha az erák így hozzájárulhat a teljes kutatási térség kialakításához, a versenyképesség, az innováció, a jobb együttműködés támogatásával és a különböző érintettek közötti koordinációval, így teljes európai kutatási belső piac létrehozásával teljesíti be feladatát. Hölgyeim és uraim, most engedjék meg, hogy egy másik prioritásra térjek át, nevezetesen a kutatás integritására. Egyikünk sem tagadhatja itt, hogy kapcsolat áll fenn a, kut- a minőségi kutatás és a gazdaság és szociális előrelépés között. Ami a minőség eh, terén való előrelépést illeti, az egészségügy, az életminőség eh, terén eh, a kutatásnak köszönhető, a tudományos kutatásnak. Az elmúlt évtized során az állami beruházások a kutatásban minden területen, és főleg az úgynevezett alapterületeken, a mérnöki tevékenységeket említem itt csak, jelentősen megnőttek. Ezek egy szélesebb körű politikai programban találhatók az EU 2020-as stratégiában inkluzívnak kell lennie, Európa versenyképességét kell támogatnia nagy versenytársaival szemben világszerte. A kutatás a köszönhetően óriási ismert anyag halmozódott fel, és objektív célokat jelentett meg, legyenek azok gazdaságiak, politikaiak, vagy másfajták. Így a kutatás eredménye is megvalósul. Minden a társadalomba vetett hittől, a tudás elrajtásától függ. Következésképpen a kutatás integritása minden tanulmányágra kell vonatkozni. Ezért a luxemburgi elnökség pozitívan áll ehhez, hogy megfelelő ciklusok alakuljanak ki, ez volt végül is az első elképzelés. Meg kell erősíteni a tudomány, a társadalom és a politikai döntéshozók közötti kialakult bizalmat, jobb kultúrát kell kialakítani ezen a téren, ami alapja a kutatásnak. A szingapúri nyilatkozat, a Montreali nyilatkozat aláhúzza, hogy milyen fontos az a folyamat, amely támogatja ezt az integritást, azt a kutatást, ami garantálja a koherenciát, az egyenjogúságot, az átláthatóságot minden egyes tevékenység terén proaktívabb, harmonizáltabb megközelítésre van szükség azért, hogy támogassuk és biztosítsuk a tudomány integritását nemzeti szinten. Ennek jelentős előnyei lennének a kutatás terén, illetve a felsőoktatásban. A legjobb eszköz a megelőzés. De ez igaz az intézményekre és az országokra is. Ugyanakkor egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy a kutatók, magas szintű egyetemi dolgozók igénynek megfelelő oktatásra van szükség. Ha olyan képzést biztosítunk, amely megfelelő módon működik, a fiatal kutatók körében megakadályozza a nem megfelelő viselkedést így a kutatás integrálásának teljes kultúráját szeretnénk kialakítani, A kutató karrierjének minden ciklusában fontos ez, ugyanis a lehető legjobb gyakorlatokat tudja megosztani másokkal, illetve a kutatásban résztvevők között, és így biztosítja a megelőzést. Az Európai Bizottság, mivel hagyományjal rendelkezik a kutatás bizonyos területein, csak a közelmúltban foglalkozott a kutatás integritásával. A Horizont 2020-as és az első keretprogram a támogatásról explicite a tudomány integritását támogatja. A Horizont 2020-as dokumentumban is megtalálható ez az elv. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A vita konklúziójától függően a kutatás és felelős miniszterek ülésén jövő héten kedden a luxemburgi elnökség célja az, hogy a versenytanács december 1-i konklúzióit elfogadja. Ezek elismerhetik a támogatás értékét, felszólíthatják a tagállamokat arra, hogy koherensebb, normalizáltabb megközelítést dolgozzanak ki a kutató képzésében minden szinten, minden stádiumában karrierjüknek, és a kutatás integritását, oktatók hálózatának kialakítását Európában. Harmonizáltabb útmutatásokra van szükség a már létező európai viselkedési kódex alapján. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy megerősítem, hogy a luxemburgi elnökség teljes mértékben támogatja Jean-Claude Juncker bizottsági elnök célkitűzéseit, hogy 315 milliárd eurót mobilizáljunk Európában. Ennek segítségével a már meglevő likviditás segítségével többletértéket tudunk teremteni Európa számára. Ennek szellemében gondoltunk eszmecserét december 1-én a csúcson a beruházási tervről, különös tekintettel a stratégiai beruházási tervre, a kutatás innováció terén, annak érdekében, hogy a költségvetési hiányot, ami 2,2 milliárd euró hiányt mutat, rendelkezésre állhasson a beruházásra. Nos, ennyit a Luxemburg elnökség prioritásairól. Köszönöm a figyelmüket! Uh, thank you, thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm az előadást, nagyon világos volt, pontos, tartalmazott minden időpontot, mikor lesznek a találkozók, ülések. Ez nagyon lényeges, uh, hogyan folytatjuk a munkát a kutatás, az innováció területén. Ezek után először a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Éler kollega először a néppárt képviseletében. Üdvözöljük az Ipari Szakbizottságban. Nagy figyelme, nagyon figyelmesen olvastuk, amit a luxemburgi elnökség papírra vetett a kutatással kapcsolatban. Néhány gyakorlatias kérdésem lenne. Ezekben a napokban, pontosan holnap dönt majd a parlament a 2016-os költségvetési költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokról. Van egy intézményközi megegyezés a Horizon 2020 kapcsán a backloadingról. De most tudtuk meg, hogy 2016-ra vonatkozóan már nincs semmi tartalék, eh, semmi marzs a backloading kapcsán. A tanács és a bizottság 150 eh, milliót azonban ebből a nem létező tartalékból már felhasznált eh, a menekültekkel kapcsolatos, persze szükséges programokra de ez azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre ez az általános tartalék. A kérdés az, hogy hogyan fordulhat az elő, hogyha mondjuk már idén, 2015-ben vagy 2016-ban az általános tartalékból szeretnénk pénzeket kérni, hogy ezeket a Horizon 2020-ban fel lehessen használni, akkor erre nem lesz pénz. Azután hogyan ítéli meg ezt a, hogy finoman fogalmazzak, diszparitást, hogy egyrészt a strukturális alapok kapcsán arra kérik a tagállamokat, hogy a strukturális alap pénzeinek az egyharmadát költségkutazásra és innovációra, és meghasz meghatározzuk azt is, hogy a GDP 3%-át fordítsák K plusz F-re. És ugyanakkor ugyanez az elnökség és ugyanez a bizottság a K plusz F kiadásokat 2% alá csökkenti. Hát akkor a tagállamok a 3% felé mozduljanak el a strukturális alaptámogatásába, és ugyanakkor csökkentjük 2% alá, a GDP arányosan 2% alá a K plusz F kiadásokat itt Európában. Hát ezt nehezen értem. Köszönöm. A szocialisták és demokraták képviseletében Krejl asszony. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, nagyon tetszett nekem, hogy az egyik elsődleges prioritás eh, a gender kérdés. Tudom, hogy a bizottságban és a parlamentben eh, sem egyszerű ezekről a kérdés, erről a kérdésről vitatkozni, és a tanácsban ez még nehezebb. Nagyon sok sikert kívánok önnek. A frakciónk szeretne együtt menni önnel ezen az úton, már régóta kérünk több lehetőséget a nők számára a kutatás területén, és itt nem csak a pályázatokról és a transzparenciáról van szó, hanem természetesen arról is, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy össze lehessen egyeztetni a munkát és a családot. Persze ez nem csak a nőket, hanem a férfiakat is ugyanúgy érinti. Ezért nagy örömmel támogatjuk Önt majd ezen erőfeszítéseiben. Még egy dologról szeretnék szólni az európai kutatási térséggel kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban beszélgetések során a partnereim feltették többször azt a kérdést, hogy itt az EU-ban mit is értünk mi pontosabban az európai kutatási térségen. Azt hiszem, itt még sok mindent kell tisztázni. És jó lenne, hogyha az önök elnöksége hozzájárulna ahhoz, hogy ez a helyzet világosabbá váljon a kutatók számára. Nevezenek meg konkrétan olyan projekteket, amelyeket útjára akarnak indítani. Itt szerintem még azért több dolog eh, bizban bizonytalanság van. Galileo és Kopernikus említette ön is ezeket a nagy programokat, amikkel foglalkozik majd az elnökség. Emellett van egy harmadik téma, az ITRE tagjaként én a regionális fejlesztési szakbizottság tagja is vagyok, és egy ideje azt látjuk, hogy a hogy nem csak a kutatási célokra lehet támogatásokat adni a strukturális alapból, hanem a Horizon 2020 programot is lehet kapcsolni a regionális fejlesztési alapokkal. Az operatív programokat már szinte kivétel nélkül engedélyezte a bizottság, és azt szeretnénk, hogyha a Horizont 2020 és a kohéziós politika összekapcsolását az elnökség aktívan támogatná és előre mozdítaná, hiszen a tagállamokban is látni kell azt, hogy hogyan lehet az ilyen projekteket közösen lebonyolítani hogy eh, egyrészt eh, létrehozzuk a kutatási infrastruktúrát, és ebbe bevonjuk a KKV-kat, és ezt összekapcsoljuk a Horizon 2020-al, és ez az összekapcsolódás eh, nagyon fontos az Unió számára. Köszönöm. Az ECR képviseletében Henkel úr, a szakbizottságunk alelnöke kap szót. Köszönöm szépen, miniszter úr. Évekig egy nagy németországi kutatási közösség, a Lipcsei, 68 van, illetve később összesen 1500 kutatót tömörítő kutatási közösség vezetője voltam, és láttam, hogy milyen nagy a bizonytalanság az EU-ban is, és a tagállamokban is említette már a vidékfejlesztési alapot is. Az, hogy a Horizon 2020-at kifosztják, ezt máshogy nem tudok fogalmazni, az minden érintetben nagyon sok, nagyon nagy elbizonytalanodást és negatív érzelmeket váltott ki ebben minden frakció egyetértett. És a szakbizottságok is nagyon indulatosan reagáltak. Az elmúlt években másra nem is emlékszem, amikor ehhez hasonló felháborodás volt, ennek nem lett volna szabad megtörténni. Másrészt a Chief Scientific Advisor eltávolítása is nyugtalanít sokunkat, engem mindenképpen, és ahogyan a bizottság elnöke elbánt a hölgyel, ez sem volt semmi. Egy eljárást ígértek, aminek az lenne az eredménye, hogy a tudományos kutatóközösség vezetője ellen indulna ilyen. Itt talán valaki mást kellene megkérdezni. Itt a Tudományos Tanácsadó Testület vezetője egy olyan hölgy, akiről tudtuk, hogy csak tudományos elvek mentén végezte a munkáját, semmi más motivációja nem volt. És nagyon jó lenne, hogyha ez az elnökség ez az elnökség is újra és újra elmondaná, hogy a japánok és az amerikaiak eh, mondjuk eh, sokkal többet költenek kutatásra, de ne csak ezt mondjuk, hanem említsük meg eh, Svédországot is, aki fölül teljesít, és sok tagállamot, akik nem érik el a kétszázalékot sem. Nem lesz népszerű, amit mondok, de hagyd mondjam el. Az, hogy Svájcban egy népszavazás zajlott, és itt egy olyan kérdés miatt büntettük Svájcot, ami nem is volt a népszavazás tárgya. Hogyha ilyen módon büntetjük Svájcot, akkor ez befagyasztja vagy akadályozza majd Svájchoz fűződő kapcsolatainkat, és ezzel öngolt lövünk, a legnagyobb európai kutatási projektről van szó, ez ami a Svájcban működik, ezért itt a frakció nevében kérem, hogy itt próbálja meg rendet tenni. Frederik Federley, Alde, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm az államtitkárnak, hogy eljött és elmondja nekünk a prioritásait Nagyon megnyugtató az, hogy a luxemburgi elnökség a kutatásra is szeretne fókuszálni, hiszen eh, szerintem itt az Európai Unió kutatási politikáját meg kellene változtatni. Tehát mindenképpen erősíteni kell a kutatást, és pedig egy olyan időben, amikor az Európai Parlamentben és ebben a szakbizottságban is attól félünk, hogy túl sok pénzt vesznek el olyan projektektől, amelyek a holnap munkahelyeit garantálják tehát mindenképpen jó, prioritásainkra, jó prioritásokra van szükség. A kutatás terén pedig fenn kell tartanunk a vezető szerepünket. Tudom, hogy nagy a nyugtalanság az Európai Unió kutatási programjai tekintetében. Két megjegyzésem lenne még, az egyik az általános, hangsúlyoznám annak a jelentőségét, hogy tisztességtelen az elosztás a kutatásra szánt források tekintetében, és szerintem itt mindenképpen rendet kellene tenni. Egy részletesebb kérdésem is lenne. A humanitás és az állattenyésztés egyik legnagyobb problémájával küzdünk, ez az antibiotikum rezisztencia az állatok tekintetében. Már tavaly megállapításra került, hogy 25 ezer állat pusztul el, azért mert az antibiotikumok nem működnek megfelelően. És ez pedig azt jelenti, hogy valahogy sokkal jobban többet kellene kutatni az antibiotikumok területén. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy a társadalombiztosítás milyen költségeket fog ezek miatt magára vállalni. Tehát a kutatásnak mindenképpen új antibiotikumokat kell találnia, és globálisan is szabályozni kellene az antibiotikumok használatát, hiszen hogyha találunk ma egy új antibiotikumot, akkor kb. 8 év múlva kialakul vele szemben a rezisztencia. Tehát szeretném megkérdezni, hogy nagyon sok kezdeményezés van sok országban, hogy az elnöksége koncentrál-e erre a szempontra. Most szerintem az Európai Unióban sokkal többet lehetne tenni. Köszönöm, kolléga úr! Claude Turmes a zöldek nevében. Köszönöm. Nyerzsi. Je dis mon nagy öröm volt, hogy kormányom képviselőjét fogadhattuk, mint zöld párt képviselője. Jó napot kívánok, Márk! Nos, az biztos, hogy a luxemburgi elnökséget az Európai Parlament nagyon jól fogja fogadni. Ugye a prioritások között található a kutatáspolitika között is a nők előtérbe helyezése. Nekem csak egy általános megjegyzésem lenne. Én, amikor a fiatal kutatókkal beszélgetek, gyakorta azt tapasztalom, hogy a szerződéseik egyáltalán nem biztosak. Úgyhogy azon túl, hogy mi a helyzet a nőkkel, férfiakkal, azt gondolom, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy ezek a rosszul fizetett szerződések, amelyek két, három, négy, öt évig tartanak csak, általánosabb dimenzióval is jár, a fiatal kutatók stabil voltára nézve. Úgyhogy nem véletlen, hogyha az Egyesült Államok és mások jobban teljesítenek, és jobban vonzák őket. Szerintem itt lépnünk kellene. És nagyon örülök, hogy a luxemburgi kormány volt az egyike azoknak, akik küzdöttek a Mári Küri megtartása mellett, illetve a fiatal kutatók mellett. A második prioritás az európai kutatási térség. Úgy gondolom, hogy az alapkutatáshoz nyilván szükség van rá, de egy adott pillanatban sok kérdés vetődik fel ugye a kézműipar, a KKV-k versenyképessége kapcsán. Hogyan lehetne tehát a határokon túl az alkalmazott kutatás jobb csere lehetőségeit biztosítani? Mert ugye vannak olyan intézmények, amelyek innovációra specializálódtak. Ezen a téren tehát hogy tudunk előrelépni? Nem lehet ez könnyű, mert minden egyes tagállam amikor a kutatás a piachoz közel található, akkor komparatív előnyre számít, és az eredményt megtartani. De hát nem tudom, hogy ez elége az olyan óriásokkal szemben, mint az Egyesült Államok és Kína. Tehát lehetővé teszi -e azt, hogy az alkalmazott tudomány maradjon nemzeti szinten, nem kellene esetleg európaira emelni mindezt? Az integritáshoz azt hiszem nem fogok hozzányúlni, mert enélkül a szava hihetőségét veszíti el a kutatás. Végezetül Enkel kollega is említette, hogy mindannyian küzdöttünk azán a rossz elképzelés ellen, hogy a kutatástól vegyük el a pénzt. Azt hiszem, hogy a legkevesebb az, hogy most már biztosítsunk mindenkit arról, mert ugye a Juncker-féle befektetési tervben megjelenik az Európai Beruházási Bank érdeke és másoké, hogy a kutatási infrastruktúrákat finanszírozzák. És azt hiszem, amit Kán asszony is mondott, a Horizont 2020-as terv a strukturális alapok mellett a Juncker tervet is, a zöld tervet is ki kellene bontakoztatni, mert ugye az európai pénz, a struktúrális alapok, illetve az új eszközök mellett, amivel finanszírozhatnánk ezeket az infrastruktúrákat, hatékonyabbnak kell lennünk, és jobban kell teljesítenünk. Tehát a december 1 céllal ezt kellene megvitatni, hogy részletesen megvizsgálni azokat a projekteket, amelyek strukturális ö, alapokból táplálkoznak, és megvizsgálni azt, hogy esetleg többletet tudnának-e teremteni. Azt hiszem, hogy jó okunk van arra, hogyha haragszunk, hogyha a kutatástól veszik el a pénzt, és jó lenne, hogyha legalább egy része visszatérne a kutatáshoz és az innovációhoz. Köszönöm szépen. It's a great time for you, Claude. Köszönöm a megjegyzéseket. Claude, többet is beszélhettél, mint bárki más tényleg Európa középpontjában, nem csak földrajzileg, hanem szellemileg is, hiszen az elnökséget képviseled itt, de decemberben vége lesz. Igen, decemberben visszakerülök a normális időkeretek közé. Köszönöm szépen. Program. Tehát mindenki szeretnék emlékeztetni. A Maria Skłodowska Curie program minnyánk számára nagyon fontos. Kappel asszony az ENF részéről. Köszönöm. Önök úr Hansen államtitkár úr nagyon nagy benyomást tett rám, mivel azt mondta, hogy Luxemburgban az állami kiadások 27-ről 300 millió euróra növekedtek, tehát meg 12 szerezett, szereződtek a kutatás innovációra való kiadások, tehát Finnország és Svédország általában a legjobb példa, de szerintem Luxemburg a legjobb példa, hiszen az Európai Unióban 2020-ig 3%-kal akartuk növelni a kutatás innovációra szánt összegeket. Szeretnék ezt eh, rákérdezni, elmondta a prioritásait, tehát szeretné folytatni az Európai Kutatási Térségre szánt üz, összegeket, tehát szerintem nagyon fontos lesz a kutatás integritása tekintetében. A harmadik pont, lényeges pont, tehát a nemek közötti egyenlőség az intézményeken belül, és egy nagyon fontos téma. Én is olvastam a Spiegel cikket, nagyon jó az a cikk, és hogyha megnézzük ezeket a cikkeket, és nőként természetesen megteszem, hogy a nőknek hiányoznak a mentorai a munkahelyeken. És jó lenne, hogyha a nőknek több mentora lenne, vagy ilyen lehetősége lenne. Tehát a lett elnökség azt javasolta, hogy tegyünk egy javaslatot, és ön is tudja, hogy az air governance az nem csak tudomány, hanem egyre fontosabb az, hogy a technikai, természettudományos ismereteket egyre inkább bevisszük a menedzsmentbe. Tehát kérdésem lenne önökhöz, hogy igazából hogyan gondolják azt, hogy az alkalmazott kutatásból embereket találnak a kutatáshoz közel álló vállalatok számára. És egy másik téma, szó volt már erről is, az első ülésen, amikor itt volt Bettel miniszterelnök, tehát az ön elnökségének van több prioritása, tehát a digitalizáció az egyik. A kutatás és fejlesztés innováció területén hogyan szeretné a digitalizációval foglalkozni, hiszen szerintem ez a téma nagyon lényeges, hiszen nagyon lényeges az is, hogy eh, a digitalizációt hogyan írjuk el ezen a területen. A 2015-ös konferencián nyilván beszél erről, ez nagyon lényeges, de lenne még egy kérdésem. A kutatásfejlesztés eh, tekintetében és a digitalizáció összefüggésében milyen konkrét lépéseket tervez? Köszönöm szépen! a frakciók felszólalait hallottuk, és most az egyéni felszólalók Virkunen tekintetben. Tehát Hansen úr, köszönöm az előadását. Luxemburg lehet, hogy kicsi, de nagyon jó példája annak, hogy mennyire aktívak, és nagyon aktívak a luxemburgi egyetemi hallgatók is. Tehát nagyon aktívak az Erasmus programban, nagyon aktívak, az, általában a csere programokban nagyon aktívak. Tehát én szorgalmaznám, hogy az európai fiatalok erősebben vegyenek részt Erasmusba és egyéb programban. Helyes dolgokra koncentrál az elnökség alatt, nagyon fontos a nemek közötti egyenlőség, és mindenképpen bátorítani kell a tehetséges nőket karrierjük kiépítésében, és nagyon fontos, hogy figyeljünk erre. Nagyon sok tennivaló van ezen a téren. Ezen kívül láttuk, hogy kutatásra koncentrál, és az európai kutatás fejlesztése is nagyon nagy prioritás számunkra. Tehát, ha belegondolunk a világ legjobb egyetemeibe, a legjobb 20 egyetemébe, akkor szerintem négy európai, a többi, mint amerikai. Tehát nagyon fontos, hogy eh, az alapkutatásokra, az alapkutatások eh, helyzetére is koncentráljunk. Már hallottuk, hogy milyen problémák vannak a Horizon 2020-szal, nagyon közel áll ez a szívünkhöz, és természetesen aggódunk itt a források megkurtítása miatt. De nagyon fontos az, hogy alapkutatásra koncentráljunk, a innovációra és ennek az üzleti oldalára, hiszen nagyon jó kutatás van Európában, nagyon jó kiinduló pontunk van, de Európában a jó elképzeléseinkkel nem tudunk igazából jó üzleteket is csinálni. Van valamilyen terve abban a tekintetben, hogy az innováció és az üzleti élet valahogy közelebb kerüljön egymáshoz? Köszönöm, Tosanovszki úr. Köszönöm szépen. Elnök úr. Szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, szeretném megköszönni, hogy a luxemburgi elnökség bemutatkozik, és az még fontosabb, hogy a kutatás és az innovációt is nagybetűkkel írják. Értjük, hogy a kutatásban nagyon fontos a eredmények gyakorlatba történő átültetése, hogy a tagállamokban garantáljuk a versenyképességet. Itt különféle témákra kell koncentrálnunk, például az energiára, az energia unióra, különben nem lesz haladás. Már elég régóta dolgozom a felsőoktatásban, és ahogy már hallhattuk, én is úgy gondolom, hogy a nemek közötti egyenlőség lényeges. Tehát fontos az, hogy szociális biztonságban legyenek. Nagyon fontos számunkra, hogy a tehetségekkel hogyan bánunk. Tehát hogyan hozunk létre olyan keretfeltételeket, hogy jól érezzék magukat hiszen a fiataloknak kötelezettségeik is vannak, tehát például családot alapítanak, és csatlakoznék a kollégákhoz. Mind felléptünk a Horizon 2020 céljaiért, és nagyon jó lenne, hogyha most prioritásokat találnánk ezen a téren és nem is tudjuk, hogy igazából ez a pénz mikor jön vissza. Tehát a kutatásfejlesztésbe szánt befektetés általában nagyon hosszú távú befektetés. Tehát itt a 2020-ról beszéltem, és mindig az amerikai kutatásra hasonlítjuk össze magunkat. Tehát gondoljunk például a saját tőkés finanszírozásra. És most gyerek úr, Köszönöm szépen. Miniszter úr arról beszélt, hogy eh, milyen prioritásaik vannak az elkövetkezendő hat hónap során. Nagyon tetszenek ezek a prioritások, lényeges prioritásokról van szó, azonban van itt még egy eh, másik fontos kérdés. Tehát korábban is eh, Voltak már eh, ilyen prioritások, tehát itt például a védelemre vonatkozó, honvédelemre vonatkozó kiadások. Fel kell tennünk a kérdést, hogy eh, van-e elég kutató, aki ilyen jellegű témával foglalkozik, Természetesen nagyon kockázatos, amennyiben ilyen kérdéseket más kérdések alá rendelünk. Például. Tehát elképzelhető az, hogy lesz egy, egy védelmi, valami biztonsági intézet, mondjuk egy európai kutatóintézetként, tehát elképzelhető, hiszen ez egy lényeges kutatási prioritás lenne. Köszönöm szépen, most Márten úr a következő felszólaló. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, én nem vagyok luxemburgi, de szomszédok vagyunk, mert nem messze lakom önöktől. Ma délelőtt óta hallom a különböző minisztereket, főleg ma délelőtt Véters urat és önt, akik igen offenzíven és dinamikusan beszéltek, hogy hogyan lehet ezt az Európát kreatívabbá, a digitális piacorientáltubbá és egyébbé tenni. Hát elnézést kérek, lehet, hogy egy kicsit így lehangolom a hallgatóságot, de valami konkrétumot tudna mondani, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy igen, majd a luxemburgi elnökség végén ez a kutatásra, innovációra koncentráló Európa jó úton fog járni. Mert sajnálatos módon az elnökségek váltják egymást, mindenkinek fantasztikus ötletei vannak, és aztán az elmúlik a fél év, és gyakorlatilag ott tartunk, ahol az előtt. Tehát kicsit konkrétabban tudna valamit mondani hogy végül is hogyan fog ez beindulni. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, képviselőtársam. Még valaki kíván -e szólni? Hát akkor, ha nem, akkor kérem államtitkár úr az ön válaszait. Merci. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy válaszolhatok a különböző megjegyzésekre, kérdésekre és talán ha ez nem szokás, de üdvözölném a szomszédokat, és természetesen luxemburgi eh, képviselőnket is, kedves Claude, köszönöm, hogy jelen van, és köszönöm, hogy önök is, hölgyeim és uraim, itt vannak, és hozzá is szóltak. Köszönet tehát mindenkinek, eh, aki elmondta, eh, mit gondol programunkról, ami az elnökséget illeti hiszen fontos, hogy tudjuk, hogy hogy gondolkodik az Európai Parlament, és üzeneteiket nyilván továbbítani is fogom elnökségünk során minden ülésen. Volt egy közös probléma, ami felmerült, és többféleképpen írták ezt le. Henkel úr, és Thomas úr beszéltek arról, hogy azok az alapok, amelyek a, 2020, a Horizont 2020 program keretén belül a kutatásra lettek számba, végül is el lettek csippentve. Aztán beszéltünk ugye a kutatás semlegességéről is. Egyetértünk ezt a pénzt, elvették, lecsippentették az elmúlt hónapok folyamán. Hát így van és most decemberben eszmecserét irányoztunk elő, hogy erről beszéljünk. Van egy munkacsoport is az Irak szintjén, amelynek feladata, hogy megvizsgálja, hogy mi történt a különböző beruházások terén az egyes tagállamokban, és hogy biztosítsa azt, hogy ez a pénz a kutatásba, innovációba kerüljön befektetésre. December 1-ét várjuk meg, azt javaslom, hogy erre a témára visszatérjünk. Nagyon örülök annak is, hogy Krell asszony, Fedeli úr, Kappel asszony, Virkunen asszony, Tosanovski úr, aki támogat, és akik támogatnak minket a ö, nemi egyenjogúság témájában, mert szerintünk ez nagyon fontos. Ezért tűztük napi rendi pontjaink közé és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évek során is ö, meg kell, hogy vitassuk ezeket a kérdéseket, nem csak a luxemburgi elnökség során. Henkel úr, önnek is válaszolni szeretnék. Svájc természetesen részt vehet, mint első pillére a kiválóságnak, ön is erről beszélt. Claude Turmes is azért aggódik, hogy a kutatás, innováció világa és a vállalatok között hogyan folyik a csere. A Horizont 2020-ban is megjelenik ez a kérdés, nyilván foglalkozni kell vele, nemzeti szinten is, hiszen erre ennek szociogazdasági hatása van, tehát fontos, hogy foglalkozunk vele. A továbbiakban Köszönöm hozzászólásukat, és biztos vagyok benne, hogy az elnökség során érdekes eszmecseréket fogunk folytatni a továbbiakban felvetett gondokról. Rárul továbbítom az önfelvetését a luxemburgi pénzügyminiszter felé, mert ez nem az én területem, hogy ez is bekerüljön a költségvetési viták témái közé. Krell asszony fölvetette a Galileo problematikáját. Ez nem hozzám tartozik. Schneider miniszterelnök helyettes úrhoz tartozik, ő nyilván fog beszélni erről. Azt hiszem holnap kerül napi rendi pontok közé, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő választ fognak kapni erre. Azt hiszem sikerült a rendelkezésre álló idő alatt végül is mindent megvitatni, továbbítani fogom megjegyzéseiket Márten úr, annak érdekében, hogy jó eszmecserét folytathassunk, és pozitív, optimista üzenetet közvetíthessünk a luxemburgi elnökség végén. Köszönöm a figyelmet. Uh, thank you very much, uh, minister, for, for you. Köszönöm szépen, miniszter úr, az előadását, a megjegyzéseit, a kérdésekre adott válaszokat. Az egyik legfontosabb prioritás ez a kérdés az ITRE szakbizottság számára, mert komolyan gondoljuk, hogyha a válságból tényleg ki akarunk lépni, kell egy exit stratégia, egy kilépési stratégia, hogy elérjük a 3,5 százalékos GDP növekedést, és ehhez sokkal innovatívabbaknak kell lennünk. Más megoldás nincsen. Az egész ipar, kis középvállalatok, a teljes IKT szektor, kell, hogy bővüljön, és az energia is roppant fontos. Aztán itt van a TTIP megállapodás. Ilyen energia árak mellett valószínűleg a jövőben nem lehetünk sikeresek. Tehát itt minden az innovációról szól a mi szakbizottságunkban, még az űrpolitika is. Köszönöm, hogy eljött, a legjobbakat kívánom a következő fél évre az elnökséghez, ami nagyon fontos számunkra. Uh, dear colleagues. Kedves kollégák! Okay. Uh, Mr. Commissioner Kanyete. Kanyete, biztos úr. Három óra óta itt van az Európai Parlamentben, de nem tud eljönni. Még a következő mondjuk 15 percben Értem, hogy Kányete úr meghívhatna minket egy na mire. Teljesen őszinte leszek, kollégák. Kaptam egy rövid információt. Kányete biztos urat az Envi szakbizottság akadályozza abban, hogy tovább menjen az Envi blokkol. Úgyhogy nem tudom, most legyek agresszív, de azt hiszem inkább talán várjunk 15 percet, egy 15 perces szünetet tartunk.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 me any Hello, Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seats. It could be a uh, communication like in Tour de France. Mr. Commissioner is uh, fortunate. A biztos úr 45 méterre innen tartózkodik a másik teremben, úgyhogy fél perc múlva itt lesz, mert már elindult. Kérem, üljenek le, mindjárt kezdjük. Dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, Commissioner for Climate and Action. Üdvözlöm a biztos urat, klímapolitikáért, energiáért felelős biztos uh, Miguel uh, alias Kanyete úr. Megérkezett, miután az ENVI szakbizottságban egy nagyon kemény ülésen vett részt, amennyire én tudom Biztos úr, ön számlájára ittunk miközben egy kávét. Nagyon fontos témát beszélünk meg, a nyári csomag. Szeretnénk az energia csomagról, a klímapolitikáról beszélgetni önnel. Ma került elfogadásra ez a nyári csomag és két közlemény, az új európai villamosenergia piacról, ami nagyon fontos. De talán még ennél is fontosabb a közlemény, amelynek a tárgya új alkú megállapodás az energia felhasználók számára. Nagyon izgalmas kérdés. Kérem, biztos úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Buszek úr, kedves kollégák, barátaim, elnézést, hogy késtem, de hát nagyon sűrű volt ez a nap. Elfogadtuk az említett közleményeket, aztán jöttem az MV-be. Az energia csomaggal kapcsolatban a fő célunk az, hogy az energetikai rendszerünket átalakítsuk, ami jó lesz a fogyasztóknak és a vállalatoknak egyaránt. Először is um, készül um, egy tanulmány, és um, megpróbáljuk az az energiapiacok átalakításával kapcsolatban Ugye a hangsúlyt a megújuló energiákra akarjuk eltenni, és a fogyasztók is egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak az új energiarendszerben decentralizálni szeretnénk a termelést, és rugalmasabbá szeretnénk tenni a keresletet, a megújulókkal kapcsolatban a 2030-ig 50%-ot szeretnénk elérni, növelni kell a határon átnyúló szállításokat, össze kell kapcsolni az villamos energia rendszereket. Ez lesz az új valóság, és um, egy nagy méretű, nagy átállásra kerül sor az energetikában minden lehetőséget meg akarunk ragadni, ami az energiámmal rejlik. A verseny az az elv, amelynek a mentén működnek a kis és a nagy vállalatok, a TSO-k működését szabályozzuk, és nem passzív, hanem igenis aktív, jól informált fogyasztókat akarunk. Így lesz növekedés, így lesznek munkahelyek, ezek az Energia Unió új építő kövei a a dizájnnal kapcsolatos közleményünket is elfogadtuk ma, és hadd foglaljam össze a fontos pontokat. A megújulókkal kapcsolatban a technológia semlegességre törekszünk, versenyképeseket tenni a napenergiát, és biztosítani kell a betáplálásokat a rendszerekbe. Hogyha el akarjuk érni a 2030-as céljainkat, akkor illetve a 2030-as céljainkat 15 év alatt fel kell, hogy menjen 50 ra a megújulók aránya elindult ma egy folyamat, aminek a lényege úgy alakítjuk át a szabályokat, hogy ez megfeleljen a nagy energetikai átállás követelményeinek. Rugalmasabbá tesszük a piacokat, hiszen integráltabb, rövidebb piacokon könnyebb lesz például megállni a versenyt a, a kogenerációs erőműveknek is. Ilyen módon piacorientált módon tud majd működni az energiapiac torzulások nélkül. Hogyha elérik azt, hogy az ajánlati helyzetre és az árak alakulására reagáljanak a fogyasztók, akkor kevesebb tárolókapacitásra lesz szükség, és itt évente több száz millió eurót beruházási költséget lehet megtakarítani. Nagyobb szerepet kap a regionális szint, a rendszer üzemeltetők európai, összeurópai szinten kell, hogy együtt működjenek. A szakpolitikai döntések és beavatkozások mindig az ellátás biztonság elveiből indulnak ki. Figyelembe kell venni a kapacitásokat és a túlméreszedett kapacitásokat is. Nem fogadható el az a gyakorlat, hogyha a már régi piaci, régen a piac piacon lévő szereplők érdekei mentén működik a piac a megoldások nem lehetnek tagállamiak, hanem európai eh, megállapodásra eh, van szükség. A belső eh, piac kapcsán kialakítottunk egy támogatási rendszert, a, de a megújulókkal kapcsolatos politikánkat is a piac kell, hogy mozgassa, irányítsa, a piacot pedig a fogyasztók igényei és a kereslet. A digitális és technológiai fejlődés lehetővé teheti azt, hogy önálló tudatos szereplővé várjanak a fogyasztók. Még mindig sok az analóg mérő. Digitális korban most már ideje, hogy a valós idejű fogyasztás mérésre átálljunk, így új üzleti lehetőségeket is teremtünk. A belső piac választási lehetőségeket kell, hogy adjon a fogyasztók számára. Mától kezdve biztosítani akarjuk a digitális mérő, intelligens mérők bevezetését, és ezeknek a hitelesítésére szabályokat dolgoztunk ki. A dinamikus szerződések biztosítják azt, azt, hogy 30%-kal is csökkenhetnek akár majd a, az árak és a fogyasztók energiaköltségei. Bátorítani akarjuk azt, hogy a fogyasztók a saját maguk által megtermelt energiát be tudják táplálni a hálózatba. A legfontosabb üzenet az, biztosítanunk kell, hogy az így megtermelt energiákat költséghatékonyan lehessen felhasználni a rendszerekben. Válaszokra van szükség, hiszen nagyon komoly kihívások előtt állunk. A válaszok alapján majd konkrét jóalkotási javaslatokat fogunk kidolgozni a következő év második felében. Örömmel várom a következő hónapokban az önökkel folytatandó konstruktív párbeszédet. Kedves kollégák, a nyári csomag a közlemény főpontjait próbáltam összefoglalni, még röviden az LTS-ről e és a címkézési irányáról. Ez lesz a klíma fellépés két legfontosabb jogszabálya. Az emisszió kereskedelmi rendszert át kell alakítani. A ma benyújtott eh, javaslatunk eh, stratégiai iránytatáson alapszik, amely tavaly októberben fogadott fel az Európai Tanács. Az európai vezetők eh, megegyeztek abban, hogy az üvegház hatású gáz kibocsátást 2030-ig 40%-kal csökkenteni kell, és ennek a csökkenésnek a 43%-át biztosítja az RTS. E az RTS e nagyon jól működött korábban, most azonban tovább kell erősíteni. A, itt az itrében a javaslat kulcselemeire szeretnék koncentrálni, amik legfontosabbak az európai vállalatok számára. Carbon leakage elleni nagyobb védekezés, technológiai referenciaértékek, amelyek közel állnak a termelési szintekhez. Ami a carbon leakage az elvándorlás problémáját illeti, nem szabad, hogy veszít, elveszítsük a nemzetközi versenyképességünket. Ezért a carbon leakage kapcsolatos rendelkezéseket a parlament kérésének megfelelően 2020-ra fogjuk elkészíteni. A carbon leakage rendelkezések alapja a, szintén a tavalyi októberi tanácsi következtetések, amelyek egyrészt megkövetelik, hogy meg kell őrizni a e, kvótákat e, az LTS-ben, másrészt csökkenteni kell 2,2%-kal évente a e, kvótákat a jelenlegi 1,75 helyet. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a szabad kvóta és biztosítani kell azt is, hogy a, az ingyenes kvóták azokhoz kerülnek, akiknek erre a legnagyobb szüksége van. Az Európai Tanács következtetéseivel egyetértve. Én úgy gondolom, hogy az európai vezetők nagyon is jó egyensúlyt találtak, és nem szabad alásnunk az általuk alkalmazott megközelítést. Mivel korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre kvóták, ezeket célzottabban kell elosztani. Ehhez mire is van szükség? Először is a technológiai benchmarkokat aktualizálni kell, az ingyenes kvóták elosztásánál azok a hatékonyabb vállalatokat kell jutalmazni, a hatékonyságot mindenképpen el kell ismerni. Másrészt biztosítani kell, hogy jobban közeledjünk az ipar valós teljesítményi termelési szintjéhez. Ezt kérik a, a vállalatok. Azután a nagy nemzetközi verseny képességi nyomásnak kitett ágazatok kell, hogy nagyobb támogatást kapjanak. Ugye a Kárba Ligics probléma aktualizálni kell a benchmarkokat, még pedig rendszeres időnként, és egy új alapot kell létrehozni 400 millió ingyenes kvótával az újonnan induló vállalkozás vállalatok számára. Végül az energiaintenzív ágazatokban jelentős mértékben csökkenteni kell a határon átmenő korrekciós tényezőt. Hogyha valakinek, ha nem jutnak szabad kvóták, akkor is 2030-ra 35%-os emisszőcsökkenést el kell érnünk. Az ETS mellett más területeken is erőfeszítésre van szükség az alacsonyabb szén felhasználású gazdaság kiépítése érdekében a támogatások az elsőbb az innovációkat kell, hogy támogassák. Hát ezért létrehozunk egy innovációs alapot, innovatív, alacsony szén technológiákat támogatjuk, és 400 milliós kótát töltünk be ebbe az alapba, ezt egyébként a parlament javasolta. Ezzel a, ennyivel emeljük meg a már meglévő 400 milliós mennyiséget. A tagállamok is át kell, hogy alakítsák a saját energetikai rendszerüket, hogy ez jobban megfeleljen a jövő kihívásainak. Harmonizálni kell a tagállamok által fizetett kompenzációkat, ezt is az Európai Parlament kérte, és ennek a kérésnek eleget tettünk. Ahogyan látják, a szabályok rugalmasabbak, harmonizáltabbak lesznek, és ezzel a javaslattal hozzájárunk ahhoz, hogy jobban működjön Európában a villamosenergia piac, és meg tudjunk felelni a széndiokszid kibocsátás csökkentési céljainknak. A fogyasztók számára pontos információt kell adni arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt termékek, termékek mennyire energiahatékonyak. Ez nagyon fontos, és ezért akarjuk bevezetni az energia címkét. Az energia címke kapcsán 55 millió plusz bevételt keletkezhet a vállalatok számára jelentős összegeket tudnak megtakarítani a vállalatok, és nagyon sok energiát is tudunk, meg tudunk takarítani, összességében többet, mint a három balti állam villamos energiafogyasztása. 2010-ben elhatároztuk, hogy az energiahatékonyságra nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, de még nagyon sok cél nem valósult meg. Például az A plusz jelzésű mosogató gép lehet, hogy éppen a legkevésbé hatékony energiahatékonysági szempontból. Ezért az vissza akarunk térni a régi ától terjedő betűjelű skálákhoz. Az új technológiák kapcsolatban három dolgot javaslunk a következő években, hogyha egy kihullik valamelyik termék a címkézési kategóriából, akkor oda nem kerülhet vissza és az elektronikus címkéket összhangba kell hozni a fizikai címkével a szabályoknak való nem megfelelés révén 10% lehetséges megszakadított energia mennyiséget vesztünk el, ezért egy digitális termék adott bázis létrehozására tettük javaslatot. Együtt fogunk működni a tagállamok felügyelő hatóságaival. A fogyasztók tájékoztatása is rendkívül lényeges. Tisztelt képviselők! A mai javaslatok egy platformot biztosítanak az energiapiacok által elindított folyamatok alapján. Az import csökkenni fog, javulni fog az energia hatékonyság, és a jövő generációk számára fenntart, biztosítjuk a fenntarthatóságot az egész rendszer középpontjában a fogyasztó áll. Nagy kihívások előtt állunk, de biztos vagyok abban, hogyha keményen dolgozunk és nyitottak vagyunk, akkor meg tudunk felelni ezeknek a kihívásoknak. Most pedig szeretném meghallgatni az önök véleményét. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt az előadást. Három javaslatból áll ez a nyári csomag nagyon fontosak, ön szerint is, és a mi szakbizottságunknak is ez a véleménye, valamint a mindenki, aki érintett, KKV-k, nagyvállalatok ugyanezt gondolják. Most hallgassuk meg a frakciók képviselőt, Krisztiánszki kollega a néppárt képviseletében. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, uh, biztos úr rengeteg új szöveget kell itt nagyon rövid idő alatt megemésztenünk, és éppen ezért nagyon jó, hogy sor került erre a megbeszélés. Hát én egy aspektusra kérdeznék rá, de nem hinném, hogy a címkézésre is kitérek majd. Amennyiben az energia piac dizájnjáról beszélünk, Hát egy nehézség, ha jól értem, az a határokon átnyúló kereskedelem. És természetesen itt fizikai kényszerek vannak, tehát egyszerűen nem, nem tudjuk átjuttatni megfelelő kapacitással a tagállamok között a dolgokat. Tehát néha jobb, néha rosszabb ez. De még akkor is, ahol a helyzet könnyebb, még ott is nagyon nehéz a kapacitásokat megvalósítani. Tehát itt azt mondtuk, hogy például nagy, sokkal egyszerűbb az energiát átjuttatni éjszaka, mint napközben, a munkaórákban. Tehát mit javasol, és hogyan szeretné az energia szabályzókat rugalmasabbá tenni? Tehát uh, itt az, a nagykereskedelemre is uh, gondol, vagy a kiskereskedelemre, és igazából konkrétan ez uh, hogyan függ össze a nemzeti szabályokkal. Tehát az európai szabályzás az probléma, és tudjuk, hogy a határokon átnyúló kapcsolatok nehezek lesznek meg, akkor is, hogyha már megvannak. Köszönöm szépen, kolléga úr, éppen, hogy belefért a kettő percbe, a szocialisták és a demokraták képviselője. Köszönöm szépen. A három csomagról hallottunk most, és a következő megjegyzésem lenne, tehát az energia növekedni fog az egyes fogyasztók számára, vagy az ipar számára, és mennyire? Mit gondol arról, hogy milyen hatása lesz ennek az energia áremelkedésnek? A javaslatokat kíséri hatástanulmány? És ha igen, akkor szeretnénk látni ezt a dokumentumot. Tehát ahhoz, hogy döntsünk, ahhoz mindenképpen kell olvasnunk ilyen dokumentumot. Tehát nem akarunk biankó csekkeket kitölteni. Tehát nézzük meg, hogy itt hogyan lehet mindenkit megfelelő módon informálni. Tehát amennyiben a ETS csomagot megvitatjuk, akkor tudnunk kell, hogy csak is megfelelő ismeretekkel lehet ezt megtenni. Az ITRE szakbizottság szeretne az ipar is megfelelő kapcsolatokat kialakítani. És éppen ezért megfelelő viszonyokat kell kialakítani. Tehát itt a címkézési javaslat, tehát a címkézési javaslat itt az A++, vagy hogy lesz? Tehát, hogyha vásárolunk mondjuk egy hűtőszekrény, most akkor az A-tól G-ig van osztályozás, készítettek ezen a területen hatástanulmányt? És nagyon lényeges az, hogy a fogyasztókkal, a fogyasztói szervezetekkel is kapcsolatban legyünk. Ahogy esetleg tisztában van vele, a fogyasztók száma magas, akik környezet és energia tudatosak. Tehát, biztos úr, ezt az üzenetet át tud bizottság többi tagjának nem fogjuk elfogadni, a dolgot, amennyiben nincsen hatástanulmány. Az ECR, Marek Grubárcsik, köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatokat most hallottuk a biztostól, és itt pedig mindenképpen több időre van szükségünk ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat. Tehát főleg így a címkézés, a jelölés kérdése nagyon lényeges. Illetve az energiafogyasztás csökkentése, hát ezt is jobban meg kell vizsgálni. Ez pedig veszélyes irányba mozdulhat el. Mert hát főleg akkor, amennyiben figyelembe vesszük a vegyipart, a vegyipar kibocsátásának csökkentését, amennyiben kevesebb energiát használ fel. Tehát ez egy nyilvánvaló példája annak, hogy a munkaerőpiac hogyan érintett. És minnyáján figyelnünk kell arra, hogy az energiaintenzív területeken is versenyképesek maradjunk. Nem hiszem, hogy azok a biztosítékok, amelyekről ön szólt, tényleg megvédenének minket a szénszivárgástól Európában. Tehát megvan az a veszély, hogy csökken a termelés, hogy a munkahelyek eltűnnek, tehát például a nehéziparban. Erre pedig mindenképpen szerettünk volna utalni. És éppen ezért sokkal több időre van szükségünk, hogy ezt a témát alaposabban megvizsgáljuk. Biztos úr, még egy aspektusról is szólt, arról, hogy a stabil energiaellátást mindenképpen garantálni kell Európában. Hogyan látja a bizottság az új megállapodást a Gazprom és néhány európai vállalat között, tehát itt a Nord Streamről beszélek, az északi áramlatról. És itt 100 milliárdról, 100 milliárd köbméterről lecsökkentik a mennyiséget 50%-kal, tehát ez 50%-os csökkenés. Szeretnénk rákérdezni, hogy ön hogyan becsüli ezt meg. Tehát ezek lehetnek veszélyes szerződések is, amelyeket a tagállamok bilaterálisan kötnek, tehát például egy osztrák vállalatra is gondolok. Köszönöm. Frederik Féderlej az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak a megjegyzéseit. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos feladatunk van, hiszen eh, amióta az MSR itt van az asztalon, azóta igazából csődöt mondtunk. Európában van ipari kilátás, és hogyha nem adunk le itt megfelelő álláspontot, eh, tehát itt a 55-ös cikk értelmében, akkor eh, nagy, nagy baj van. Tehát nagyon nagy a felelősségünk pillanatnyilag. De most, hogy ezt elmondtam, szeretném elmondani, hogy nagyon jó szempontokat hallottunk. Nagyon fontos a fogyasztó szempontja, hiszen ez is hozzájárul majd, hogy a változás jobb legyen. Én mindenképpen támogatom az innovációs alapot, szerintem jó az, hogy megszorítja, szigorítja a szénszivárgásra vonatkozó szabályokat, és itt a benchmark rendszer az, az európai ipar számára akadály volt. Tehát legyenek Kelet-Európa számára még szabad kihelyezések, viszont ez megint piasztorzító hatással lesz. Ma délelőtt az Energia Unióról beszéltünk, beszéltünk az energia összekapcsolásról. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Unióban az energia bizonyos helyeken drága, bizonyos más helyeken olcsó. Tehát természetesen csökken például Lengyelországban az energia ára, de ez még nem jelenti azt, hogy működő energiapiac van. Hiszen a szabad piacon, az északi sarkon, tehát a sarkör környékén viszont fölmennek az árak. A másik van, az ambíció, tehát lehetne azért ambíciót. Egy kicsit ideges vagyok, hogy a aukción megnyert bevételeket hogyan használják fel az országok. Hiszen az alapgondolata az az volt, hogy igazából szénmentes gazdaság alakul ki, de amikor az én pártom volt Svédországban, akkor mi eladtunk bizonyos mennyiségeket. És ezt megpróbáltuk a fenntartható energiába beleforgatni. A utolsó megjegyzésem pedig a kompenzációra vonatkozik. Az a villamos áram szekundáris hatásai, hiszen nézzük meg, hogy Németországban ném, ott százszázalékos kompenzáció van, van olyan ország, ahol semmennyi kompenzáció nincs az elektromos áram felhasználásának. Köszönöm. Uh, thank you, Commissioner. Köszönöm, uh, biztos úr. Igaza van. A címkézést, a jelölést meg kell reformálni. Teljes mértékben egyetértünk hogy menjünk vissza az ETG-hez. Másodszorban a piaci design csomagja tényleg nagyon jó, tehát hogy a fogyasztók kerüljenek a vezetőülésbe, az nagyon fontos, hiszen így a fogyasztóknak nő a szerepe. Tehát nagyon jó ez a piaci design dokumentuma, hiszen a piacot felkészíti a megújuló energiaforrásokra, és rugalmasabb lesz. Az ISZA kapjon több lehetőséget, és makroregionális szinten is több koordinációra van szükségünk. Ezen kívül azt hiszem, hogy a bizottságban először vették észre, hogy le vagyunk terhelve. A túlkapacitás a problémánk. A 13. oldalon egy nagyon jó vizsgálatot olvashatunk erről, hogy túlkapacitások vannak. Igazából csak egy szempontot hiányolok, amikor például fölteszem a tetőmre a napelemeket, akkor itt egy átfogó program kell, hogy mi legyen utána ezekkel az elemekkel. És hogyha például szélerőműveket építünk, szélkerekeket, akkor ez is nagyon költséges lesz, amikor lejár az életciklusuk. Tehát szerintem meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Tehát itt van a felelősség, és utána pedig a lebontás. Tehát, hogyha ha nincs meg a, a lebontás, akkor akkor nincs megoldva a dolog. Tehát igazából nincsen az atomerőművek fenntartóinak sem lehetőségük, hogy megszabaduljanak a hulladéktól. És Öttinger biztos Fukushima után azt mondta, hogy nem fogjuk azt csinálni, mint a TEPCO. A TEPCO tönkrement, és a japán polgárok több száz milliárdos kárt kell, hogy a vállukon elcipeljenek. Tehát az ipar egyik része itt egyszerűen nem látja, hogy mi van. Az utolsó, a, a 30 másodperc, 30 másodperc a ETS. Tehát adtunk Lengyelországnak egy ajándékot, egy 30 milliárdos ajándékot néhány vállalat profitált ebből, a helyett, hogy kibocsátás kereskedelmet folytattunk volna, és hogy megengedtük volna a lengyel polgároknak, hogy renoválják a házaikat. Lengyelországban drágább az energia, mint Skandináviában, mint Németországban. Tehát igazából ipari szivárgás van Lengyelországban, tehát oda szivárog, eh, szivárog. Skandináviába, Németországba, köszönöm de Franciaországban azért alatt... Please look at uh, the reality behind this 30 billion gift to Kodik. some milliárdos ajándék mögött. Most a GUE. Köszönöm a szót. Biztos úr. Az elektronikus árampiac kialakítása. Ezt már többször is elmondtuk priorián. Nagyon örülünk, hogy azt mondjuk, hogy ennek középpontjában a fogyasztónak kell állnia. Végül is a cél az, hogy meglegyen az energia ö, ellátás biztonsága Európa szerte. Nem szabad, hogy egyes országok, régiók izoláltak legyenek, oda kell figyelnünk a jelenlegi infrastruktúrára, új javaslatokkal kell eláll, előállnunk, hogy minden tagállam elérje a 10%-os összekapcsolódhatóságot 2020-ra. Támogatnunk kell azokat az intézkedéseket, amelyeknek célja az energiaszegénység leküzdése, és a fogyasztók, a háztartások, a kis és középvállalkozások számára, a kisgyár kézművesek számára le kell szállítani az energiárakat. Én amikor Ciprusban miniszter voltam, akkor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy pontosan mérjünk nagyon fontos annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy az elektromos energia megengedhető áron álljon rendelkezésre. Nem tudom, hogy van-e elképzelésük a hálózat mérésére, A bizottság úgy gondolja, hogy vannak izolált országok, és ezt nem tudtuk elérni Cipruson sem, hogy ne legyenek. Mi a véleménye erről? Ott van az euró-ázsiai interkonnektor, Görögország, Izrael, Ciprus vonatkozásában. Ez egy közös érdekű projekt. Hogyha ezen az úton járunk, akkor megengedhető áron áll majd rendelkezésre az energia, és Ciprus nem lesz ilyen elszigetelt állapotban. Hogy kívánja ezt a projektet támogatni? Elnök, Kapalon kollega, nő, parancsoljon. Köszönöm Kanyete biztosnak, hogy bemutatta nekünk a nyári csomagot. Nagyon örültem, hogy most a fogyasztókat részesítik elsőbségben az energia címkézés irányelv kapcsán is, hiszen a legfontosabb az, hogy csökkentsük az energiaárakat a fogyasztók számára. De az új technológiák, a digitalizáció kapcsán a smart metering, az intelligens mérés javaslat üdvözlendő. Én Bécsben élek, vannak már tapasztalataink az intelligens mérőkkel, és mindenképpen pozitívak a tapasztalatok. Ez is fontos, eh, hogy eh, a villamos energia design eh, kapcsán még nagyon sok a nyitott kérdés, és reformokra van szükség. Az energia mix a spot piacok szabályozása még problematikusak, és ahogyan ön is elmondta, a kapacitás piacok jelentik a legnagyobb problémát. Ezek csak akkor jönnek létre, hogyha ezzel kompenzálni lehet az ellátási szűk keresztmetszeteket. A kérdésem az, hogy ezt hogyan kívánják megtenni. Az észer. Következő pont, az észer gondoskodik a határon átnyúló összeállításokhoz. A német-osztrák energia árzóna mindig is egyfajta legjobb gyakorlat volt az összekapcsolásra és a jó átképzésre, és most ezt kérdőjelezik meg még az észer és a bizottság egy csónakban nevez, hogyha amikor egy nagyon jól, egy nagyon jól működő német-osztrák energia ár összekapcsolási modell ellen szólnak, és ezt meg akarják szültetni. Hogyan, milyen úton kívánnak járni, hiszen a múlt, múltban nem jó gyakorlatokat vesznek most elő, és ami tényleg jó gyakorlat, azt meg akarják szüntetni. Még egy szó az ETS reformhoz. Múlt héten eh, Strasbourgban eh, elfogadtuk a piaci stabilitási tartalékot, eh, de ez így nem teljes, ide tartozik még a carbon leakage is. Ön elmondta, hogy 2,2 százalékos csökkentést akar, ingyenes kvóták elosztásával. Hát ezt hogyan képzelik el? 2020-ig 20%-os csökkentést ezzel hogy kívánják elérni? Köszönöm szépen, asszonyom. Ennyit a frakciók képviselőiről. Most pedig kérem a biztos urat, hogy válaszoljon. Először is bevezetésképpen mindenkinek. Amikor a javaslatot elkészítettük, olyan döntést hoztunk, amelynek értelmében a 2014-es októberi tanácsi konklúziókat rendkívül közelről követjük. Ugyanis rendkívül összetett volt ez a téma, mindenki elfogadta az ambiciózus célkitűzéseket, de kiegyensúlyozott megállapodás született, úgyhogy bizottságként úgy döntöttünk, hogy ehhez ragaszkodunk, és javaslatot készítünk, a lehető legjobb formába öltve, de a csomag alapján. A csomagban, ami a fő elem, egyértelmű ö, utalás volt található, hogy a zárverés során a különböző mennyiségeket elosszuk. 57% volt az elárverezés, sirész, a többi az az iparágé. Ez volt a kiindulási pont. Aztán annak érdekében, hogy a 43%-os LTS e csökkentést elérjük, mert ott tulajdonképpen 43%-ról van szó, tehát 2,2%-kal kell évente csökkenteni minden adott mennyiséget. Tehát 47 millióval csökkentettük a kvótákat. 2000 20 és 30 között, akkor 536 millió kvóta csökken. Tehát 500 millióval kevesebb lesz. És meg kell oldanunk a szénszivárgás problémáját. Tehát egy kiegyensúlyozott javaslatot próbáltunk megfogalmazni, és hát meg kell mondanom, rendkívül nehéz volt. Ezen számok alapján, hogyha minden marad a régiben, az Európai Unió minden egyes iparága, kb. 200 a 11 ezer üzemből 35%-os csökkentést képviselne. Nem csináltunk semmit. De annak érdekében, hogy legyen egy olyan program, ahol mindent aktualizáltunk, és a legjobb teljesítőket vettük figyelembe ezen a téren. Úgyhogy eléggé ö, aprólékos ö, feladat volt ez. Várom önöktől a teljes együttműködést, akárcsak munkatársaim, hogy több információt kapjunk. A hatástanulmányt mindenki meg fogja kapni, nincsen semmi takargatni való elismerem, hogy milyen nehézségek vannak, mert hogyha egy darabot kiveszünk az összerakós játékból, akkor az összes több is megmozdul. Szeretném. Tehát nyitottak vagyunk mindenre, de biztosíthatom önöket, hogy sokáig tartott, hogy döntsünk egy olyan mechanizmusról, amelyet végül is az Európai Tanács majd megfogalmaz. Ragaszkodunk ezekhez a keretekhez, nagyon-nagyon kényes megállapodás született az utolsó pillanatban, de elég részletes. Ennyi. Krisztiánis úr, nyilván gondunk van, szükség van a együttműködésre. Hogy e, valóban európai hálózatot hozzunk létre. Van már egy csomó önkéntes alapú uh, együttműködés TSO-k alapján, Később fognak szavazni ezekről. Az egész kontinensre vonatkozó együttműködés is szeretnénk. Mert meg kell oldanunk ezt a problémát, ez lenne egy jelentős lépés. A rendszer kezelő együttműködés terén. Aztán a konzultatív kommunikáció, megpróbáljuk kideríteni, hogy hogy tudjuk ezt a kezdeményezést támogatni. Jogalkotó javaslatot fogunk készíteni jövőre, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Egyértelmű, hogy a belső piac jó kell, hogy működjön Az észernek ehhez jól kell funkcionálnia. Mert ugye az egész rendszeren belül már rámutattak bizonyos visszaélésekre, ez nagyon érdekes, ezért javasoltunk hogy a 2016-os költségvetésben a, megad, a megfelelő sort növeljük. foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Dámika úr, az hatástanulmányt, a javaslatokat rendelkezésére bocsátjuk, ezt tudja a parlament. Az LTS javaslat esetében nehéz volt elfogadtatni a hatástanulmányt, nagyon összetett magyarázata kellett szolgálni, de hát itt vannak az adatok. A fogyasztók saját energiatermelése, ez rendkívül fontos pont, ezzel is foglalkoznunk kell, mert egyre növekvő tendenciát fog mutatni. Valamilyen európai megközelítést kell kialakítani ehhez. Kovácski úr felvetett a, a vegyipar problematikáját és a szénszivárgást. Az 50 ágazat közé kerül a vegyipar, az energiaintenzitás, és a kereskedelmi intenzitás szempontjából, ami az északi áramlatot illeti. A gáz szolgáltatás biztonságát illetően nekünk a déli koridor a fontos. Afganisztán, Irán irányába is kell tekintenünk, lehet, hogy a jövőben az iráni hálózathoz is kapcsolódhatunk, és akkor más lesz a helyzet. A... Egészen más. Tehát a harmadik energetikai csomaggal kell megfelelnie a közbeszerzési szabályoknak, stb. stb. Tehát többféle szállítóra van szükség, ki kell fejleszteni. Croatia developing in, with CISEC interconnections in, in 10 major projects in Central Eastern Southern Eastern Europe, and that's the way we are, we are operating. We, have, we have our own... Tehát megvan a saját stratégiánk, a Gazprommal és a többiekkel is, de az ellátás biztonsága a legfontosabb mindenféle szempontból. Fedele úr. Was, uh, was speaking about the, the, the, the modernization fund, no? and, the, and, and whether the, the distortions it, it, it could create within the market. The modernization fund a demoralizációs alapról volt egy szám. Amount of the Mobilization Fund uh, will be 310 eh, million allowances. 10 millió. Ez lehet, hogy 7 milliárd eurót ér. Make sure, we will make sure um, it, it is used according to the, to the, to the, to the... Meg kell tennünk annak, mindent annak érdekében, hogy az LTS elveinek és a rendelet elveinek megfelelően történjen minden. Természetesen az októberi megállapodásban is van valami. And we have to, to, to comply with it. Mr. Mr. Turmes. Turmes úr. A bizottsági általános problémákra, de főleg az atomkérdésekre koncentrált. Hamarosan PINC fog megszületni. A nuclear investments. Az atom energia területének különböző beruházásokról lesz ebben szó, és meglátjuk, hogy a jövőben hogyan áll a bizottság ez a kérdéshez. a túlságos nagy kapacitásokról is beszélt. Egyértelmű, hogy a probléma az, amikor az energia termelési kapacitást veszük figyelembe, és amikor regionális ö, hálózatok, interkonnektorok vannak, az más történet. Then we may discover many different things, eh? that they don't need capacity payments. A megújuló energiák bevonása is rendkívül fontos. A közleményben egyértelmű, hogy mi áll célzott kérdések az érintettek számára. De pillanatilag túl nagy a kapacitás, ami 2030-ban más helyzetet teremt. Úgyhogy lesznek olyan területek, ahol veszítünk energiát, lesznek olyan üzemek, ahol ö, ö, szenet is használunk még, de az biztos, hogy az energiánk 50%-át megújuló energiákból fogjuk előállítani. és ha valami backupra van szükség, már pedig biztos, hogy szükség lesz rá, amikor a kapacitás kifizetésekre van szükség, fontos tudni, hogy a bizottság 11 országban próbálta kideríteni a helyzetet ebből a szempontból. Ennek az eredményére van szükség, mielőtt a javaslatot elkészítjük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 Political decisions taken before. De először politikai döntéseket kell hozni. Módosítókat lehet megfogalmazni, de a bizottságnak meg kell várni, hogy mit mond az Európai Tanács. És aztán az Európai Parlamentnek is állásfoglalást kell gyakorolni. De ahogy már az elején is elmondtam, a kompromisszumot tiszteletbe kell tartani, mert egyébként nem fog átmenni ez a történet a tanácsban. Úgyhogy mi inkább az óvatos megközelítést képviseljük. Um, energy poverty, that's a, a cause of... Hallottunk az energiaszegénységről is. Ez önmagáért beszél. Az Európai Unió lakóinak 11%-a nagy nehézségekkel küzd, hogy megfelelő fűtéssel rendelkezzen. A londoni fórumon vannak kedvez, kezdeményezések, hogy hogyan lehetne ezt megoldani az energia ára, vagy pedig a szociálpolitika terén. Meglátjuk, hogy mi történik a jövőben. De megoldjuk, mert ez nagy probléma. Kapelán ez asszony. Eh, a különböző mechanizmusokra, a kismérőkről beszélt. Persze szükség van erre. Vannak északi országok, ahol a kismérők segítségével több mint 30%-ot sikerült csökkenteni, úgyhogy megpróbáljuk ezeket a mechanizmusokat kidolgozni. Ami a kapacitást illeti, az energia előállítás Rá szükség van. Uh, I will try and contact and answer them afterwards uh, in writing. Okay, thank you very much. Uh, dear colleagues. Elnök, nagyon köszönöm. Kedves kollégák, heten vannak a listán. Kérem, hogy egy percben szóljanak hozzá. Lezártam a listát, nagyon sajnálom. 30 másodperc még két további kollégának. Nagyon sajnálom, kedves kollega. Parancsoljon! Jó, kilenc kollega van a listán, és mindenki egy percet kap aztán válaszol a biztos úr. Later. That's all. És később kezdjük a koordinátorok ülését. Mindenki elégedett? <laughs> It was one minute each. Uh, Madame Griffin. Griffin asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon uh, komolyan kell dolgoznunk, hogy az energiaszegénységet megszüntessük Európában. Tehát itt egy javaslat sem túl sok. De még szeretnék valamit elmondani. Az Egyesült Királyságban volt most egy felmérés, és a felmérés kiderítette, hogy a brit polgárok túl sokat fizetnek az energiáért. Tehát üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy a fogyasztók kerüljenek a középpontba. Tehát a fogyasztóból kell kiindulni legyenek a fogyasztók kulcs szereplők az energiaellátásban, az energia árak alakulásában. De mégiscsak látok egy ellentmondást. Az Energia Unió nagyon ambíciózus célokkal rendelkezik, egy egész euró kiterjedő energiarendszerrel szeretne operálni. Azonban nem hallottam erről eleget. Ez igaz, hogy a bizottság azt tervezi, hogy a bizottság egy önfogyasztó tervet dédelget? Köszönöm szépen. Kallas asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött és beszél erről a témáról. A villamosenergia piac design mindenképpen a megújuló energiaforrásokat helyezi középpontba. De a bizottság közleményében azt írják, hogy a rövid és középtávú intézkedésekre is szükség van. Tehát nagyon sok elem van, de egy nagyon fontos elem a nagykereskedelem és a kiskedelem, kiskereskedelem közötti egyensúly létrehozása, hiszen a fogyasztókhoz a kiskede, kiskereskedelmen keresztül jut el az energia. Tehát a hálózatok intelligensek, gyűjtik az adatokat, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók látják, hogy milyenek az árak. És azt is látják, hogy mások jobb szolgáltatást kínálnak, más villamos energia árakat. Tehát ez, ez egy versenyhelyzet. Az utolsó megjegyzésem a kapacitásmechanizmusok, hogyha ezeket nemzeti szinten kifejlesztik, ellentmondás vélek felfedezni az Energia Unió céljaiban, tehát össze akarjuk kötni a piacot Európában, akkor viszont rengeteg tárolható energia kell a különféle tagállamok részéről. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Mi az európai megközelítés ebben a tekintetben? A kapacitás. Igen, köszönöm szépen, hölgyem. Kedves kollégák, szeptemberben, szeptemberben meghívjuk a biztos urat ismét, ugyan erre a vitára. Tehát ez teljes mértékben szükséges, hiszen tudom, hogy nincsen elég időnk egy eh, megfelelő vitára, és amennyiben egyetért a biztos, tehát szeptemberben. De ez most erőszak volt, de akkor is. Nagyon intenzív vitánk lesz. Még hat kolléga van a listán. Egy perc. Márten kolléga? Elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy megkérni, hogy ne kapcsolja le. A mikrofon két kérdésem van. Először is a hosszú távú szállítási szerződések. Beutaztam Európát, Spanyolországban is voltam, és ott a gazdaság képviselői nem csak az árak miatt panaszkodnak, hanem azért is panaszkodnak, hogy az energiaköltségeket nem lehet előre jelezni, nem lehet előre látni, ez pedig nagyon szükséges lenne a szénszegény gazdaság számára. Még egy kérdés, lehet, hogy sokkolja, de akkor is elmondom. Tehát el lehet mondani, hogy a rendszer nem működik, a iparban egy 6 eurós energia ár mellett nem lehet igazából befektetékesen várni. Tehát a, ez nem igazán protekcionizmus, hanem eh, igazságot kell tenni. Köszönöm. Kolik Piper. Piper kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen az egyik legkisebb frakció négy percet kapott nekünk, meg egyet ad, ez nem tisztességes. Tehát, hogyha már a kvótáknál tartunk, akkor természetesen feltűnt számunkra, hogy Kányéte úr a kéziratában arról az ágazatról, amelyről szó van, kb. 5%-ot beszélt. Költségekről van szó, versenyképességről van szó, a legérintettebb iparágról van szó, különféle szabályokról beszélt, szándékokról beszélt, tehát szerintem itt az ipari bizottságban a súlyozás nem volt megfelelő, legalábbis ez a benyomásom. Tehát eh, szerintem igazából a javaslata jobb, mint az, amit itt előadott ma nekünk. Na most ez egy jó, ez egy jó szándékú tanács volt. A következő megjegyzésem az egész felügyeletre vonatkozik. Idézem, digitális adatbankkal szeretnék a piacot felügyelni. De legyenek eh, kibocsátási táv ellenőrzések. Ettől megijedek. Tehát, hogyha valaki nagyon sok áramot eh, használ, akkor igazából lekapcsolják nála a, a, a villanyórát? Uh, thank you. Köszönöm szépen. Kufu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm. Azt is, hogy szeptemberben folytatjuk a vitát, nagyon hasznos. Köszönöm Kányéte úr a kiváló felvezetés, nagyon rövid leszek. Tehát válaszolt Kerenc úrnak, és szerintem nagyon fontos dolog ez. Az észáról, észáról is szeretnék beszélni, és nagyon jó az, amit ebben a tekintetben hallottunk. Azonban itt a mesterséges szűk keresztmetszeteket említette. Az ESA kapna olyan mandátumot, hogy foglalkozzon ezekkel a mesterséges szűk keresztmetszetekkel? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem esetleg több koncepciót lehetne egy vitába bevinni, abban a tekintetben, hogy a kibocsátás kereskedelemben itt igazából visszafogott, de mi akarunk lenni a világon az első számú tiszta gazdaság? Ellentmondást érzek. Ezen kívül ez a jelölési rendelet, tehát én üdvözlöm a rendeletet, de szerintem egy kicsit zavaró. Tehát egyszerűen nem, nem tudom, hogy ha nincs A és B kategória, akkor most hogyan tudja a fogyasztó, hogy mit vegyen? Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. Royal kolléga. Claude Turmesszel ellentétben nem vagyok oda a dologért, tehát ez az egész jelölési kérdés. Tehát, hogyha bizonyos készülékeknél azt akarjuk, hogy a fogyasztó több információt kapjon, akkor ezt meg lehet csinálni, de akkor az egész irányelvet újra kell írni nem kell digitális felügyelet, igazából ott kell korrigálni a dolgokat, ahol a plusz-plusz már a készülékeknél áthathatatlanságot okoz. Ez az egyik. A másik, a kibocsátás kereskedelem esetében megkérem az elnököt, hogy legyen megfelelő számban jelen a mi szakbizottságunk, hiszen itt arról van szó, hogy az ipart ne károsítsuk. Tehát az, hogy oda megyünk és lehengerüljük az ipart, azt egyedül is meg tudom csinálni. De ki kell számítani a költségeket, a terheket, és ez mind-mind az ipart, a gazdaságot terheli. Az ipar, a gazdaság fizeti a számlát. Tehát amikor újra akarjuk iparosítani Európát, akkor észszerű ez? Amikor Görögországban arról beszélünk, hogy legyen gazdasági növekedés, akkor szerintem ezek a dolgok hol nem stimmelnek. Köszönöm szépen. Most a következő Maragall kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, nagyon pozitív volt, amit hallottunk. Az az összefüggésben, hogy több megújuló energiaforrásra van szükség, a energia mix esetében, de azt is mondta, hogy a saját felhasználást valahogy jobban kell védeni. Ismeri a spanyol kormányt, hogyan képzeli el, hogy bizonyos körülmények között megbüntetik a fogyasztókat, és mi a helyzet itt a saját áram betáplálásával. Tehát szeretnének itt büntetéseket is már előre megszabni? És szerintem ellentmondás ez a dolog. Éppen ezért szeretném megkérni a bizottságot, hogy tárgyaljon a spanyol kormányjal, hogy forduljon vissza. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen. Biztos úr. Tehát most hallottuk, hogy szeptemberben megint megbeszélhetjük a dolgot, és amit Royal kolléga mondott, az újraiparosításról, illetve az ETS-re történő hatásokról, ez szerintem nem a jelen vita tárgya. Tehát a végfelhasználók piaca, a felhasználók a legfontosabbak, az áram és a gáz esetében is. Nagyon fontos az is, hogy az összes elem meglegyen, azért, hogy a fogyasztó saját fogyasztását is kézben tudja tartani de ehhez kevés az interoperabilitás, ehhez kevés a készülék. Tehát, hogyha nincsen interoperabilitás, akkor ez a dolog szinte lehetetlen. Tehát akkor szinte lehetetlen, hogy választani tudjon a fogyasztó. De az interoperabilitás mellett az a helyzet, hogy természetesen a fogyasztási szokásokat is meg kell változtatni. Ezt azonban közvetíteni kell a cégek irányába is. Ez is nagyon fontos az interoperabilitás mellett. Klasszikus értelemben. Köszönöm szépen. Mr. Commissioner, well, well it's... Uh... Biztos úr. Talán akkor várjunk egy percet, hogy felkészülhessen a válaszokra. Az utolsó kérdés az nagyon precíz volt, és hát azon gondolkoztam, hogy hogy válaszoljak erre, de hát most akkor belevágok. Elhangzott egy megjegyzés Griffin asszonytól talán az energia szegénységgel kapcsolatban. Az energia szegénység nagyon magas. Az európaiak 11%-a nem tudja megfelelően fűteni a lakását, az otthonát. Ezzel a kérdés helyzettel foglalkoznunk kell. A bizottság majd foglalkozik azzal, hogy hogyan tudunk jobban adatokat gyűjteni, monitorozni, a energiaszegénységet megállapítani, hogy kik a legkiszolgáltatottabb fogyasztók a bizottság szolgálatai már egy szakértőcsoporttal együtt dolgozik a kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatban, a Polgárok Energia Fóruma keretében megpróbáljuk a meghatározni, mi a legjobb gyakorlat, amelyekkel védeni lehet a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat, és ők célzott támogatást kapjanak, szociálpolitikai intézkedéseken keresztül inkább, mint az árakon keresztül, mert ez a pénzügyi hatékonyságot rontaná. A másik kérdés, mi az álláspontunk a saját felhasználással kapcsolatban? A bizottság elismeri azt, azt, hogy ez is hozzájárulhat a céljaink eléréséhez, megpróbáljuk meghatározni a legjobb gyakorlatot, készítettünk egy dokumentumot a fogyasztóknak szóló közleményünkben, és ebben meghatározzuk, hogy hogy lehet küzdeni az esetleges csalásokkal szemben, várjuk a feedbacket az érintettektől, és azután a e, bizottság tovább foglalkozik ezzel a kérdéssel. De a saját felhasználásra majd a konzultáció után fogunk választ adni, és utána készítünk el egy jogszabálytervezetet, a e, saját felhasználás, e, a kapacitás alapú kifizetések kapcsán 2016-ban várható, hogy e, előállunk a jogszabály tervezettel. Malegál képviselő, neki is spanyolul válaszolok. Van egy június 5-i keltezésű tervezet, amelyben a bizottság rendszerint, a bizottság rendszerint nem szokott állást foglalni különböző tervezetekkel kapcsolatban, de ebben az esetben egyeztetni fogunk a jogalkotókkal, és természetesen a bizottság észrevételeket fog tenni, hogyha olyasmit talál, ami nincs összhangban közösségi rendelkezésekkel. Elhangzott egy kérdés arról, hogy mi a bizottság álláspontja a megújuló energiák spanyol jogszabályával kapcsolatban Spanyolországban 7%-os célt határoztak ne, 7% jelenleg az arány, és létezik egy 20%-os cél. A bizottság természetesen oda fog figyelni arra, hogy jó úton halad Spanyolország. Ehhez kettős elemzésre van szükség. Először is eh, a jelenleg eh, zajló reformot folytatni kell, annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a deficitet, és amennyiben azt találjuk, hogy valamilyen közösségi jogszabályt megsért egy tagállam, akkor meghozzuk a szükséges intézkedéseket. Megújuló energiák támogatási rendszeréről azt tudom mondani, hogy itt is vizsgálódunk, a versenyfőigazgatóságon megvizsgálják, hogy mindez összhangban van-e a belső piacra, illetve a versenyre, állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokkal. És itt is, hogyha valamit találunk, akkor erről természetesen tájékoztatni fogjuk önöket is. Kálasz asszony. Nem, Kálasz úr. Világos, hogy szeretnénk, hogyha a fogyasztók reagálhatnának a keresletre, az árváltozásokra és a különböző árakra, tehát a fogyasztók kell, hogy profitáljanak ebből. Ehhez van szükség az intelligens és hálózatokra, és több hálózatra, és az intelligens mérőkre. De ehhez persze arra van szükség, hogy az intelligens mérők Eh, megfeleljenek a célnak, azaz eh, azokkal a funkciókkal rendelkezzenek, amire szükség van. Ki kell építeni az intelligens mérők eh, infrastruktúráját, és biztosítani kell az interoperabilitást, Kadelke CEO asszony is erre utalt. A fogyasztók hozzá kell, hogy férjenek a fogyasztási adatokhoz, és egy nyitott rendszerű interfészre van szükség. Meg kell határozni a standardokat az intelligens mérők számára, az intelligens hálózatokkal kapcsolatban a bizottság nyomon fogja követni a standardoknak való megfelelést hogyha lesznek európai normák az intelligens mérőkkel kapcsolatban, akkor tudjuk ellenőrizni azt, hogy ténylegesen a funkcionalitás, az interoperabilitás elvei is teljesülnek-e, hiszen erre mindenképpen szükség van a megfelelő a különböző szereplők közötti kommunikációkhoz. Rengeteg a lehetőség. Mártin úr, a hosszú távú szállítási szerződésekről beszélt, persze ezekre szükség van, és eh, az érintettekkel folytatott konzultáción is eh, megvitattuk ezt a kérdést, eh, 20 kérdést állítottunk össze. Az egyik az volt, hogy mennyi hosszú távú szállítási szerződésre van szükség az ellátás biztonság garantálásához. Van-e bármilyen szerepe az állami szektornak ebben? tehát megvárjuk az érintett szereplők válaszát erre a kérdésre, és utána erre előállunk a megfelelő válaszokkal. Egy másik kérdés. Amire mindig ugyanazt a választ tudom adni. Hát ez most megkövethetetlen sajnos, amit a biztos úr itt mond. Nagyon nagy kihívást jelent annak a megállapítása, hogy a WTO szabályokkal összhangban működik-e minden. A kereskedelmi partnereink reagálását, reakcióit is figyelembe kell vennünk. A verseny akkor működik a legjobban, hogyha egy átfogó globális klíma megalapodás fog megszületni, amiben az összes érintett fél hasonló kötelezettségeket vállal. Néhányan azt mondják, hogy hát van egy széndiokszid piac, ami nem működik. Hát 15 évben sikerült 70%-kal vagy 17-tel csökkenteni a kibocsátást, azért ez is eredmény. Természetesen hogy az, ami az étszerre kapcsolatban is volt egy kérdés, szükség van hogy a regionális együttműködésre, és itt velemeznie kell az ügynökségnek, hogy hol vannak a szűk keresztmetszete, tehát ebben van az étszernek szerepe, és a következő jogszabályokban majd meghatározok, hogy hogyan tud az étszer még jobban működni a regionális együttműködés, illetve a szűk keresztmetszetek leküzdése terén. Valaki azt mondta, hogy a B kategóriát a jelölésnél meg fogjuk szüntetni. Nem, egy komplex rendszerről lesz szó, A plusz, A plusz, plusz helyett lesz A, B, C, D, E, F. Tehát egyszerűen ez, egyszerűsítjük a rendszert és akkor tudjuk, hogy az A az a legjobb. Most van egy A plusz, meg A plusz plusz, és akár 40-50 százalékos különbség is lehet a termékek között az hatékonyság tekintetében. Rajl úr, azt mondta, hogy jobban be kellene vonni az ITRE szakbizottságot, természetesen ez így van, és az ipar az ipar vállalatokkal együttműködünk, 11 ezer létesítményt érintenek majd ezek a szabályok. Európában küzdünk a carbon leakage ellen, úgyhogy az ITRE az a szakbizottság, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és ezzel mi teljesen tisztában vagyunk. Tudom, hogy Rajl úr szerint nagyon komplex kérdéskörről van szó, szóval sok mindent le kell egyszerűsíteni, hogy egy olyan rendelet, hogy egy rendelettel kell szabályozni, és nem irányelvel, amit a tagállamok még különbözőképpen ültetnek át a belső jogukba. Szeretnénk az Európai Parlamenten együttműködni, és majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk javítani a javaslatunkon. A célunk az egyszerűsítés, hogy nagyon világos üzeneteket fogalmazzunk meg, és könnyű legyen az ellenőrző hatóságok számára nyomon követni, hogy ne sértsék meg a szabályokat, például a jelöléssel kapcsolatban, mert most nagyon könnyű csalni, és hogy mi a teljesítménye egy gépnek. Így most viszont, hogyha lesz egy adatbázisunk, akkor sokkal könnyebb és hatékonyabb lesz az ellenőrzés. Természetesen eleinte lehet némi zavar, de öm, vannak olyan tagállamok, ahol ezen már túl vannak. Ausztrália például, ne elsősorban a fogyasztók bizalmát nem vesztették el, a fogyasztók örültek a változtatásoknak, amikor ott is megváltoztatták a jogszabályokat. Elhangzott egy kérdés arról, hogy lesznek-e áramkimaradások, hogyha nem lép életbe, vagy nem kezd el működni azonnal a kapacitás kompenzációs mechanizmus. Hát elviekben nem lesz ilyen veszély, de természetesen nem tökéletes a piac, ezért a piaci dizájnnal megpróbálunk ezen a helyzeten javítani, és olyan mechanizmusokat kialakítani, ami lehetőleg nagyobb mértékben biztosítják az energia szabad áramlását, és ehhez kapacitásokat kell kiépíteni. Hát hogy meglátjuk ebben, megy, milyen messzire jutunk. Én készen állok egy hosszabb vitára is önökkel, egy más alkalommal. Négy javaslatot tettünk le az asztalra, és mindegyik nagyon fontos az Önök Szakbizottsága számára is a jelölés irányelv mindenképpen, hiszen ez vonatkozik az európai ipar által elrajtott berendezésekre. Úgyhogy elnök úr, annyiszor jövök el, ahányszor meghívnak. Elnök, ez nyilvánvaló, hogy másfél óra nem elég egy ilyen vita lefolytatásához, ami szakbizottságunkban több hozzászólási időt szerettek volna, amit persze nagyon jól értek. Szeptember 21-én vagy 22-én, kollégák, készen állunk majd arra, hogy ismét megvitassuk ezeket a kérdéseket, vagy tovább, vagy elmélyültebben, elmélyültebben folytassuk le ezt az eszmecserét, hiszen négy olyan javaslatról van szó, amelyből legalábbis három egyértelműen az ITRE kompetenciába tartozik. Nyilvánvaló meg fogjuk hívni a biztos urat szeptember 21 ére vagy 22-ére, vagy meglátjuk, hogy a biztos úrnak melyik időpont jobb. És tehát a nyári szabadság után ismét találkozunk. Köszönöm biztos úr, hogy eljött Ma nagyon élénk eh, vitában részt vett, és köszönöm a kollégáknak, hogy itt másfél órát eh, itt eh, együtt töltöttek velünk. Most pedig a koordinátorokkal próbáljuk meg egy fél órás ülést tartani. Holnap pedig reggel kilenckor találkozunk. Start as quick possible as possible coordinators meeting, dear colleagues.